Remélem, hogy mindenki, akinek ki kellett mennie, az eh, most már távozott, és eh, a és mindenki végigpuszít mindenkit. Nos, eh, kedves kollégák, elkezdenénk a szavazat magyarázatokat, meg kell hallgatnunk a kollégákat, deci pentru recomandare doamna sandra kalniete acordul global de parteneriat și cooperare cu vietnamul Köszönöm. A vietnámi ö, eh, témáról Mamikins úr magyarázatát hallgatjuk meg. Eh, Köszönöm szépen. Erről azt szerettem volna mondani, hogy Európa történelme is megmutatta számunkra, hogy különböző egyezményeket néha módosítani kell. Így volt ez a bővítéssel kapcsolatban. Jelenleg